Mes chers collègues, j'ouvre la... Kedves kollégák, megnyitom a mai ülést. Hármas elnöki minőségében, hiszen három szakbizottság hallgatja meg a biztos jelöltet, a Költségvetési, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, illetve a Jogi Bizottság. Tisztelettel köszöntöm Krisztalina Georgiáva asszonyt alelnök jelölt asszonyt. A bizottság kinevezését illetően a házszabály 16-os függelégének megfelelően a, bizottság, a parlament értékeli a biztos jelöltet, kompetenciái, általános képességei, európai eltökéltsége, illetve függetlensége, személyes függetlensége fényében a parlament értékeli ezen kívül a biztos tudását, portfólióját illetően, illetve kommunikációs képességeit illetően. A meghallgatáson, illetve a meghallgatás előtt az alelnök jelölt asszony válaszolt egy kérdőívre, írásban. Ezeket a válaszokat megkaptuk, és minden nyelven hozzáférhetőek a képviselők számára, ezt szétosztottuk. A következőképpen struktúrálódik a vita. Először megkérjük a biztos jelölt asszonyt, hogy tartsa meg szóbeli bevezetőjét maximum 15 percben, illetve a meghallgatás végén is 5 percben kérjük, hogy összegezze mondandóját. Összesen 45 kérdés fog elhangzani a képviselők részéről, azonnali választ kapnak a biztos jelölt asszonytól. Mindenki három percben teheti ezt meg. Tehát egy perc van a kérdésre, és két perc a válaszra. Az első kérdéskörben a politikai frakciók képviselői kapnak lehetőséget. A második kérdéskörben pedig három blokkot alakítottunk ki. A következő sorrendben Először a Költségvetési Szakbizottság tesz el kérdéseket, majd a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, végül pedig a Jogi Szakbizottság. Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy a vitát 22 nyelven lehet folytatni, az összes felszólaló felszólalhat tehát anyanyelvén. A felszólalókat kérem arra, hogy szigorúan tartsák be a rendelkezés álló időt, illetve azt a tényt, hogy tolmácsolni fogják őket. Kérek tehát mindenkit, hogy ne beszéljen túlságosan gyorsan. Felhívnám a figyelmet arra, hogy közvetlenül az interneten, a webstreamingen keresztül is követni lehet a vitát az Európai Parlament weboldalán keresztül, illetve videófelvétel is készül a meghallgatásról, amely ugyanezen a weboldalon marad hozzáférhető. Mielőtt megadom a szót elnök társaimnak, a Költségvetés Ellenőrzés és a Jogi Szakbizottság elnökeinek, biztos jelölt asszony, el szeretném mondani önnek, hogy a 2015-ös költségvetés előkészítését szigorú figyelemmel követtük, különösen ami a ki nem fizetett számlákat illeti, a meg nem valósult kifizetéseket, illetve a strukturális kérdéseket, hiszen nagyon fontos, hogy az Európai Unióban az adósság ne legyen túlságosan magas. Ami az éves áttekintést illeti, a 2016-os, 15-ös évre nézve, itt szintén figyelemmel követjük a 300 milliárd euró ráfordítását, illetve ennek megvalósítását, hiszen Juncker elnök is elmondta azt, hogy ennek hatása lesz a 2015-ös költségvetésre, és nagyon fontos, hogy ez a rendelkezés is megvalósuljon. Ami a saját forrásokat illeti, itt is fontos feladatai vannak az Európai Parlamentnek, illetve kérjük, hogy számoljon be arról ön mit gondolt erről, illetve a parlamenti ellenőrzésről az eurózónában, illetve az európai stabilitási mechanizmusról. Megadom a szót Ingeborg Gresslének, aki a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnöke. A kollég... Nagyon szépen köszönöm, kolléga. Szeretettel üdvözlöm Georgia Georgieva biztos asszonyt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság nevében is. A bizottság összetételében újítások tapasztalhatók. Egy hasonló konstrukció egyébként 2004 előtt is létezett már, tehát hogy egy kézben összpontosul a költségvetés és költségvetés ellenőrzés. Ebben mi mindenek előtt lehetőséget látunk, nevezetesen, hogy összekapcsoljuk egymással a költségvetés, költségvetés ellenőrzést és a csalás elleni harcot. 5000 munkatársa lenne önnek, biztos jelölt asszony, és ez gyakorlatilag a bizottság, az Európai Bizottság munkatársainak egyharmadát jelenti, tehát az apparátus nagy része ön alá tartozna. Az új konstrukcióban lehetőséget látunk tehát arra, hogy a költségvetés ellenőrzés és a csalás elleni küzdelem erősödjön. A kollégák által felvetett számos kérdés a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság munkáját is érinti. Három perces körök következnek, egyfajta ping-pong játszma. Először a frakciók képviselői következnek, majd a tagok kérdezhetnek. Remélhetőleg, hogy az európai adófizető polgárok érdekeit szolgálva jól tudunk majd egymással együttműködni. Köszönöm. Parola Pavel Svoboda président de la Commission des... Svoboda úr kapja meg a szót, a Júri Bizottság elnöke. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, és üdvözlöm Georgeva asszonyt is, üdvözlöm Önt itt a Jogi Bizottság nevében a meghallgatáson csak korlátozott számú kérdést tesz fel az általam vezetett szakbizottság, ez nagyon is helyes. Az Európai Unió költségvetése, illetve annak helyes megvalósítása a figyelmünk középpontjában áll, azonban költségvetési hatóságként a parlament meggyőződése az, hogy a különböző politikák és programok megvalósítása létfontosságú, így szolgáljuk a tagállamok illetve az állampolgárok és vállalkozások érdekeit. Meg kell győződni arról, hogy az Európai Unió testületei, ügynökségei olyan emberekre hagyatkozhatnak, akik kiváló minőségben, motiváltan és hatékonyan dolgoznak. Az emberi erőforrás tárcáját kapta Juncker elnök úrtól, ezért felelős lesz, lesz a a személyzet felvételéért, a munkakörülményekért, a mobilitásért, és közvetett módon olyan kérdésekért, amelyek nagyon fontosak az Európai Unióban dolgozók számára. Tehát az emberi tényező jó teljesítményért fog felelni. A parlament tisztában van azzal, hogy ez mennyire fontos feladat, és a jogi bizottság ezért a Költségvetési és Költségvetés Ellenőrzési Bizottsága közösen ítéli meg az ön ö, tevékenységét, meghallgatását, várjuk a bevezetőjét. Madame la vice-présidente désignée, vous avez la parole. Biztos jelölt asszony, öné a szó.